a parlament együttműködés EU-Oroszország Petri Szavama asszony jelölését. Kérik, van-e ellenvetés? Úgy látom, nincs. Akkor a jelenlegi ülés jegyzőkönyvét jövő hét elején megkapják. Ha nincs fenntartás, akkor eljutatom az illetékes szolgálatokhoz. A mai ülésen elfogadott indítványokról is tájékoztatom. Most